kelet terrorveszély, a tanács és a bizottság nyilatkozatai. Bert Kunders miniszter urat arra kérem, hogy a tanács nevében kezdje meg hozzászólását, very Much, mr president honourable members um, on this occasion tisztelt képviselők! Tíz héttel a párizsi terrortámadás után szeretném azt elmondani, hogy reményeim szerint soha többet nem fogunk ilyen szörnyűséges és gyűlöletes támadásokat megélni Európában. Sajnos nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez így lesz, sőt. Úgy tűnik, hogy a terrorizmus terjedőben van az Európai Unióban, de az Európai Unió közvetlen szomszédságában és azon túl is az isztambuli, a gyakartai, az ugadugu, a hasadai, pakisztáni támadások is ezt példázzák. Mindent meg kell tenni azért, hogy a, az unió nevében megfordítsuk ezt a trendet, illetve hogy megvédjük az európai polgárokat. Jövő héten Amsterdamban informális belügyminiszteri tanácsülés lesz. Nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk a jogállamiságnak, illetve annak, hogy megfelelő egyensúlyjal folytassuk a terrorizmus elleni harcot. Nagyon fontos a külföldi terroristákkal kapcsolatos információ cseréje a tagállamok között nagyon fontos, tehát a tagállamok közötti információcsere nem csak ebben a témában, hanem például a különböző fegyverek vagy robbanószerekkel kapcsolatban is. Létezik egy 2015-2020-as európai biztonsági stratégia. Ezt meg kell valósítani. Február 12, 2005. február 12-én alkottuk ezt meg a Charlie Hebdo támadások után. Arról szól ez, hogy hogyan védjük meg magunkat a terrorista támadások ellen, ezt kell mi hamarabb megvalósítani. Erre kéri mindenkit a tanács. Az elmúlt hónapokban ugyan történt előrelépés, és november végén erről be is számolt az Európai Uniós terrorista ellenes koordinátor. Rendkívül fontos prioritás az, és erre a tanács is rámutat, hogy az csere, az csere létrejöjjön. Mondom, volt előrelépés, például a PNR irányelv is segít majd a különböző biztonsággal foglalkozó ügynökségeknek, hogy ezt megtegyék. Január 1-én az Europol elindította az Európai Terrorista Ellenes Központot. Ez egy olyan platform, amelyen keresztül növekedhet a koordináció, illetve az információ csere, az adatcsere a tagállamok között. Ide tartozik például a külföldi terroristák megfigyelése, illetve az illegális kézi fegyverek és tűzi fegyverekről szóló információcsere és a finanszírozás, a terrorizmus finanszírozásának nyomon követése. Nagyon fontos az is, hogy létrejött egy olyan osztálya az Európolnak, amely a határon túlnyúló nyomozást segíti terrorista kérdésekben. Jelenleg a tanács tárgyalja és figyeli a különböző adatbázisok kezelését, ahol hasonló adatokat tárolunk. Nagyon fontos az is, hogy ezen osztály arra is figyel az Európolban, hogy a különböző titkos szolgálati módszerekkel is hatékonyabban tudjanak eljárni a tagállamok, tehát itt is információ cserére kerül sor. Elkezdtünk egy olyan javaslaton is gondolkozni, vagy ezt megtárgyalni, amely szintén javaslat, jogszabály javaslat lenne a terrorizmus kérdésében, és a 2178-as ENSZ biztonsági tanács határozat ennek az alapja. Megindultak tehát a tárgyalások ezen irányelvvel kapcsolatban, és valószínűleg júniusra ez már, vég, ez már véget is ér. Továbbá nagyon fontos az is, hogy a radikalizáció ellen föllépjünk, illetve megakadályozzuk azt, hogy a terroristák újabb terroristákat toborozzanak. Nagyon sok európai jutott már el Irakba és Szíriába, hogy terrorista legyen. Ezt a tenát meg kell állítani. Mindenki számára lehetőséget kell teremteni arra, hogy ha elindult már a radikalizálódásban, akkor ezt meg tudjuk állítani. Nagyon fontos továbbá az, hogy a muszlim ellenes indulatokat képesek legyünk megfékezni. A tanács ezt a munkát már elkezdte, de egyedül gyengék vagyunk az a dzsihadisták visszatérése Európában nagyon komoly biztonsági kockázat. Jó lenne, hogyha az ezzel kapcsolatos tapasztalatait megosztanák egymással a tagállamok, illetve a bevált gyakorlatokat megosztanák. Tehát a szakértelem és a bevált gyakorlatok cseréje a cél, illetve a harmadik országokkal is össze kell fognunk. A közel-keletre, illetve Észak-Afrikára és Törökországra kell koncentrálnunk. Az internet a radikalizáció legfőbb forrása, illetve csatornája illegális tartalom megnyilvon keresztül. Az Europol terrorista központján belül van egy osztály, amely ezzel foglalkozik. 2015. december 3-án az EU Internet Fórum elindult. Ennek célja, hogy a terroris, terrorizmussal kapcsolatos tartalmat elmozdítsuk az internetről, és természetesen ebben az összefüggésben nagyon fontos, hogy a szolgáltatókkal együttműködjünk. Van egy illegális fegyver kereskedelemről és csempészetről szóló EU-s jogszabály tervezet, ezen is szeretnénk tovább dolgozni. Ott van továbbá a határvédelemmel foglalkozó csomag, ez is fontos része a terrorizmus elleni harcnak. Meg kell erősítenünk a külső határok védelmét. Az elnökség másik fontos prioritása a határvédelem. Ugyanakkor óvatosnak kell lennünk, nem szabad a migrációt a terrorizmussal összekeverni, összemosni. Ne feledjük, hogy a migránsok túlnyomó többsége háborús konfliktustól, vagy magától a terrorizmustól menekül. Nagyon fontos, hogy együtt működjünk kulcsfontosságú partnerénkkel, például az Egyesült Államokkal. Észak-Afrikában, Közel-Keleten, Törökországban és a nyugati Balkánon is együtt kell működni partnereinkkel. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy véleményem szerint egy a véle, ugyanaz a véleményünk, önöknek februárban tavaly született egy, egy állásfoglalása terrorizmus ellenes témában, illetve a Libének is van egy hasonló tartalmú jelentése. Köszönöm. Köszönöm, Kunders úr, mondja az elnök. Avramopoulos úr, Kérem a bizottság nevében ön is tegye meg hozzászólását. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt tanácsi elnökség. Amint önök is tudják, 2015 fordulópontot jelentett Európa terrorizmus ellenes fellépésében. 150 ártatlan embert mészároltak le Párizsban. Ez most már túl sok, és még többen féltik az életüket Európa szerte. A terrorista fenyegetés az Európai Unióban magas. És meglévő valós fenyegetés, erre felelősen válaszolnunk kell eltökélten, okosan. Miközben megőrizzük saját értékeinket, a toleranciát, a demokráciát és az alapvető emberi jogok tiszteletét. Az első napjától kezdve az Európai Bizottság, a jelenlegi bizottság leszögezte, hogy a terrorizmus ellenes fellépés közös európai feladat, és a biztonságpolitikai programunk már tavaly áprilisban megjelent. Drasztikusan felgyorsítottuk az IUPNR er megegyezés folyamatát, tehát az utasadatcsere folyamatát. Van egy javaslatunk a terrorizmus ellenes intézkedésekre. Szigorúan megszigorítottuk a fegyver kereskedelem ellenőrzését. Az Európai Bizottság létrehozott egy kiválósági központot, amely a radikalizáció ellenes erőfeszítések koordinátora, és EU internetes fórumot indítottunk elkerülési célra és a legfrissebb intézkedés az, hogy a nem EU állampolgárok Priusát szigorúban ellenőrizzük, és persze erősödött a határellenőrzés. 2016-ban le akarunk csapni a terroristák finanszírozási forrásaira, csatornáira, meg akarjuk fosztani őket pénzügyi eszközeiktől. Február elején fogjuk e vonatkozásban konkrét javaslatainkat önök elé terjeszteni, és a múlt decemberi ö, intézkedés csomag is fontos eleme a mozaiknak. Rendszerszerűbb lesz a bevándorlók, menekültek ellenőrzése a határokon. Nyilvánvaló, hogy külső határaink védelmét ö, radikálisan javítani kell, hogyha a belső biztonságunkat javítani akarjuk, és engent is meg akarjuk őrizni. Még egyszer világosan leszeretném szögezni, hogy a menekültek, akik határainknál próbálnak belépni, jogosultak a nemzetközi védelemre, és nem azonosak a terroristákkal. Soha nem fogjuk, fogunk egyenlőségjelet tenni a menekültek ö, és a terroristák közé. Tehát ebben az elvünkben nem fogunk visszalépni. Ami az információ megosztását illeti. Ez egy nagyon kényes, ugyanakkor nagyon fontos téma. tulajdonképpen a terrorizmus ellenes fellépés egyik legfontosabb pillére. Az EU rendelkezik a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy javítsa, egységesebbé tegye a nemzeti hatóságok adatcseréjét. A Schengeni információs rendszer, az Europol adatbázisai és a Prüm keretrendszer eh, erre szolgál, csak ki kell használni ezeket a kereteket a tagállamoknak. A tagállamok bizalmát egymás iránt növelniük kell, sokkal több információt kéne megosztaniuk egymás között. És persze az Európollal. A rendőrségi szervek a tagállamokban, ezen belül is a specializált terüstellenes egységek mindannyian ugyanazt a célt szolgáljuk, polgáraink biztonságát kívánjuk garantálni. Ez hozzátartozik hogy összességében közösségileg mindannyian biztonságosabban szeretnénk élni, és ha ez egy közösségi igény, akkor a közösségnek kell fellépni a biztonságért. Az együttműködés kizárja a versengést. A bizottság sok együttműködést támogat már most is, de ennél sokkal többre van szükség. Jövő héten hivatalosan be fogjuk jelenteni az Europol Európai Terrorista Ellenes Egységének felavatását, amely egyébként január 1-től már végül is működik. Ez a központ lesz az Európai Terrorista Ellenes Összefogás központja, ha a tagállamok megosztják információikat vele, ez a központ csak akkor lesz sikeres, hogyha valamennyien támogatjuk a munkáját. Az Europol eddig is már sok segítséget adott a francia és belga hatóságoknak a párizsi támadások után, és szép példája ez annak, hogy hogyan segítheti az európai szint a tagállami szintet, hiszen egy magasabb szinten tudja az adatokat egymással összevetni, elemezni, és operatív tanácsokat, illetve információkat adni a tagállami hatóságoknak, akik ezzel egyébként nem rendelkeznének. Egy évvel ezelőtt a Charlie Hebdo támadások után már elmondtuk, hogy válaszadásunkat nem a félelem fogja befolyásolni, és nem fogunk túl gyors következtetéseket levonni, hanem átfogó, megfontolt megközelítést alkalmazunk, és ebben a közös erőfeszítésben végül is sikeresek is vagyunk. De a világban történő események rávilágítanak, hogy még tovább kell menni ezen az úton, erősíteni kell továbbá az európai együttműködést. 2016 legyen ugyancsak forduló év, amikor a terrorizmus valamennyi aspektusával szemben hatékonyan tudunk majd fellépni. Köszönöm, biztos úr! Most uh, Vazenberg asszonyt uh, szólítom két percre. Szimrato periodikó Dábi. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy újságcikkben azt olvastam, hogy le kell vonni a tanulságokat az elmúlt eseményekből, Fotók jelentek meg a terroristákról, akik elkövették ezeket a terrortámadásokat, amelyekről ma szó van, de ez olyan, mintha valamiféle a terrorizmust előkívánnak mozdítani ezzel a cikkel. Rengeteg terrorista veszélyt jelentő személy tartózkodik jelenleg az Európai Unióban, mit tesz az Európol, mit tesz a tanács, mit tesz a bizottság. Fontos, hogy lépéseket tegyünk a fenyegetettséggel szemben, nem engedhetjük meg, hogy a félelem uralkodjon Európában. Vannak strukturált csoportosulások, hálózatok, konkrét célpontokat jelölnek ki, emberéletekről van szó, emberéletek forognak kockán. És mi mit teszünk, lezárjuk a határainkat? Nagyon fontos, hogy észszerű politikát folytassunk ezzel kapcsolatosan, nem szabad emellett összemosnunk a migrációt a terrorizmussal, az egyiknek semmi köze a másikhoz. Ha csak nem jönnek ellenőrizetlenül a migránsok Európába, mert akkor előfordulhat, hogy velük együtt terroristák is érkeznek. Fontos, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament foglalkozzon ezzel a két jelenséggel, de nem szabad a kettőt összevegyíteni egymással. Ellenőrzésünk alá kell vonnunk az eseményeket. Fontos a tagállamok együttműködése, de a harmadik országokkal történő együttműködés is. Az Európai Uniónak konkrét válaszokat kell találnia erre a kihívásra. Köszönjük szépen. Elfogad-e egy kékkártyás kérdést? Mr. Jurek. Jurek úr fogja feltenni a kérdést, elfogad? Mike. Sorry, sorry. Oh, okay, it works. E, dziękuję zarówno w tym, co pani mówiła, jak i Köszönöm szépen. Ön is elmondta, és Avramopoulos biztos is elmondta, hogyan látja a helyzetet. Sok olyat mondtak, ami igaz, véleményem szerint nem szabad egymással összekeverni a migráció és a terrorizmus fogalmát, de egyetérte azzal, hogy ha több millió muzulmán érkezik Európába, akkor ez az európai terrorizmus táptalaját jelentheti. Ez egy európai jelenség, nem egy kívülről érkező fenyegetés. Kedves kolléga, a két jelenséget nem szabad egy kalap alá venni, de egy dolog biztos, ellenőrzésünk alá kell vonni az európai külső határokat, csak így tudjuk feltárni a veszélyt. Az unióba érkező személyek között lehetnek veszélyt jelentő személyek is, és a külső határok ellenőrzése olyasmi, amit meg tudunk tenni, egy konkrét lépés, amelyet megtehetünk. Pentru două minute. Vielen Dank. Zippel képviselő következik. Köszönöm szépen. Az elmúlt hónapok terrorista cselekményei Európában és a világ más pontjain nem konkrét személyek ellen irányulnak. A céljuk az, hogy félelmet keltsenek, és ezáltal elpusztítsák a szabadságot és a demokráciát. Ezért világos, hogy határozottan fel kell lépni a terrorizmussal szemben, és meg kell védenünk a szabad társadalmainkat. Mit is jelent mindez? Először is a jelenleg tapasztalható terrorizmus nem nemzeti természetű, nem nemzeti jellegű, ezért alkalmazni kell az európai szintű eszközöket az információ csere céljából. Jobb megelőzésre is szükség van, ehhez azt tartozik, hogy a interneten található terrorista propagandát feltárjuk, az illegális tartalmakat töröljük, és megtaláljuk azokat, akik ezeket a tartalmakat létrehozzák. Meg kell szüntetni a terroristák pénzügyi forrásait, és mindenképpen fel kell lépni Európában a radikalizációval szemben, az integráció eszközével, valamint különböző tanácsadás és egyéb programokkal. Meg kell védeni az embereket, miközben a tetteseket elítéljük. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a rendőrség és az igazságügy megfelelő kapacitásainak létrehozását, fenntartását. Nem engedhetjük, hogy egyfajta jogi vákum jöjjön létre. Fontos, hogy mind analóg, mind digitális módon le lehessen folytatni a megfelelő eljárásokat, és emellett a hatékony európai bűnöldözés érdekében EU-szerte összehasonlítható fogalom meghatározásokat kell létrehoznunk. Az Európai Bizottság erre vonatkozóan javaslatot terjesztett be. Emellett mindig biztosítani kell természetesen a méltányos, igazságos eljárást, annak érdekében, hogy az eljárások ne bukjanak el, amiatt, mert nincs elég bizonyíték például. A jogállami eszközöket következetesen alkalmazni kell a megelőzés és a helyzet kezelése érdekében, csak így tudjuk fenntartani a jogállamiságba vetett bizalmat, és csak így tudunk határozottan és sikeresen fellépni a terrorizmussal szemben. Köszönöm. Ski, un minut. Köszönöm szépen, Jambaszki úr. Következik egy perc. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! egyértelmű, hogy a terrorista fenyegetettség az egyik legnagyobb kihívás, az Európai Unió egyik legnagyobb kihívása ma. Sajnos alulbecsültük a terrorista szervezeteket, a radikalizációt, és sőt, azt kell mondjam, hogy a multikulturalizmus eh, megbukott. Nagyon sok tagállamnak van elég furcsa politikája olyan országok iránt, mint Törökország vagy Szaudarábia, melyek szponzorálják a terrorizmust. Jó lenne a dolgokat nevén nevezni. Elnök, a tolmácsok jelzik, hogy technikai probléma van. Folytatja a hozzászóló. Tehát a, a terrorista finanszírozással kapcsolatban azt kéne elmondani, hogy nem szabad kisegíteni, vagy megmenteni azokat az országokat, amelyek hozzájárulnak a terroristák finanszírozásához, Törökország gondolok, és éppen ellenkezőleg szankcionálni kell őket más esetekben is. Különben a terrorizmus mindennapi eseményé válik majd Európában, vagy mindennapos eseményé. Köszönöm. Jezsek úr következik két percre. Köszönöm, elnök úr. A terrorizmus az embereket, a társadalmunkat és az életmódunkat is fenyegeti. Nagyon fontos, hogy európai módon reagáljunk erre, európai szinten, és együtt kell működni a világban a partnereinkkel. Aszimmetrikus háború folyik. Szerintem a következőkre kell koncentrálni, a terrorizmus finanszírozása, belső és külső biztonság, illetve a terrorizmus alapokaival. Jogok, jogszabályainkkal meg kell tudni oldani azt, hogy eh, megelőzzük a terrorista támadásokat, például a finanszírozáson keresztül. Nem lehetetlen megelőzni az olyan támadásokat, mint a párizsi. Ehhez, meg, ehhez megfelelően szigorú szabályok kellenek, vagy pénzmosás elleni szabályok. Nagyon fontos az, hogy a különböző csempészeti formák ellen is felépjünk, gondolok elsősorban a csempészetet, tehát a biztonságot minden szinten meg kell tenni, nagyon fontos, a biztonsági intézkedések milyen szinten meg kell tenni, már a helyi szinten is, és egészen az európai szintig. Európai szinten nagyon fontos, hogy a tagállamok rendőrségei és más hatóságai között megfelelő legyen az együttműködés. Tanuljunk a múlt hibáiból. Jobban kell védeni és ellenőrizni külső határainkat is. Magas készültségben élünk, nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk ki az, aki belép Európába és kihagyja el Európát. A külső határok védelme a legjobb módja annak, hogy hatékonyan felvegyük a harcot a fegyvercsempészet ellen, és így a terroristák sem juthatnak fegyverhez. De ez egy hosszú távú célkitűzés. Nagyon sok radikalizált személy Európában született, itt nőtt fel, aztán ezek közül többen eh, elment, eh, dzsihadistának álltak, és saját hazájuk ellen tám- folytattak terrorista támadásokat. Ezt a jelenséget kell megelőzni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jezsek úr. Most Zuber képviselő kap egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. A terrorizmus ellenes harc és stratégia kialakítása közben az egyéni jogokat meg kell védelni, bár a biztonsági szempont gyakran ezeket felülírja. És ez viszont gyengíti a rendszer egészét. A szabadságjogok korlátozása miatt a nemzetközi kapcsolatok is romlanak, gyengülnek, újabb instabilitás alakul ki, nő a rasszisták, nácik, idegen gyűlölők köre. Tehát globális megbékélésre, megbékélési politikára lenne szükség, és úgy, hogy az államnak ne kelljen beavatkoznia az egyének életébe. Albrecht képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Az elnökség végül is úgy tűnik, hogy egyetért a bizottság javaslataival. Jó lenne, hogyha akkor, ha ez megvan az egyértés, akkor gyors, hatékony lépések következnének. A tagállamok álltak útjába eddig is a közös normák kialakításának, a bűnügyi együttműködés további szintjeinek, a terrorista ellenes együttműködés adatcseréjének. Tehát mindig csak a tagállamokra lyukadunk ki, hogy ott akad el az együttműködés, hiába van Europol, meg külön egység, ez még most sem működik. A, a gyanúsítottak, a kockázatokkal kapcsolatos adatok ugyan tömegesen jele vannak, gyakran teljesen irrelevánsak is egyébként a nyomozók szempontjából, amelyek azonban relevánsak, azokat meg nem osztják meg egymással a tagállamok. És a hatékonysághoz nem csak erre lenne szükség, hogy ezt felszámoljuk, hanem egyszerűen a jogállamiság egyik alapértéke ez, hogy ha igaz az, amit a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság Magyarország kapcsán elmondott, akkor azt az elvet azonban be kell tartani, hogy csak ha gyanú merül föl valakivel szemben, akkor lehessen az adatait másokkal megosztani, akkor viszont kötelező legyen. Wolf úrnak adok most szót. Másfél percben. Elnök úr. tisztelt elnökség. A kormányzás elsődleges feladata a lakosság megvédelmezése. És úgy tűnik, hogy ezt végre most már felfogja a tanács és a tagállamok is. De ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk felépni, tudnunk kell, hogy ki az ellenség és kik a barátaink, és mely értéket osztunk, és melyeket nem, és hogy honnan jönnek a terroristák. És ebben az elemzésben az Európai Unió még nagyon gyenge, nem értjük a problémát, nem tudjuk honnan és miért keletkezik, és ezzel az a baj, hogy még az ön megfogalmazásában, a bizottság nyelvezetében is azt halljuk, hogy a migránsok nagy többsége a terrorizmus elől menekül. Ez nem igaz. A migránsok nagy többsége gazdasági menekült, a menedéket kérők többsége tehát nem a terrorizmus elől menekül. A második dolog, amit meg kell értenünk, hogy Európa nyílt határai vezettek ide, nem tudjuk, hogy kik jönnek be Európába, hogyan jönnek be tömegesen. Márpedig a nők ellen Kölnben, Bonnban, Berlinben, Svédországban elkövetett tömeges bűncselekmények most arra mutatnak, hogy azonosítatlan személyek szabadon operálnak Európában. Elfogad egy kék kártyás kérdést Jakovcsics úrtól. Igen, akkor halljuk Jakovcsics urat. Köszönöm szépen. waiting for translation. Okay. Thank you so much. Now it's better. Uh, imate prijevod? No, no, imate prijevod. No. Is it okay? Is it no. Most működik a rendszer? Köszönjük. Tisztelt kolléga! Kérem, tegye fel a kérdést angolul, mert nem működik a tolmácsolás. Jó, megpróbálom, nem, nem lesz olyan frappáns. Ön sok mindent elmondott, egyetértek önnel, de kérdésem, hogy ön szerint a terrorizmus egyetemes trende. Európán belül is van terrorizmus. Bizonyára emlékszik Észak-Írországra, Németországra, Olaszországra, hogy mi történt ezekben az országokban, vagy Norvégiában, vagy egyéb európai országokban. Ez a mi európai problémánk. Európai terrorizmusról is szó van nem csak Európába érkező terrorizmusról. Tehát a terrorizmus egy nemzetközi fenyegetés, és az összes típusú terrorizmus ellen fel kell venni a harcot. Válasz. Ön kitűnően beszél angolul, főleg ahhoz képest, hogy én mennyire beszélem az ön nyelvét. Valóban, igaza van, a terrorizmus nemzetközi probléma az egész földkerekségen megnyomorítja a családok életét. Itt egyének problémájáról van szó, és Európán belül is kinőttek terroristák. De most az iszlám állam kegyetlen ideológián, amelynek célja, hogy az embereket egymás ellen fordítsa, ez az igazi probléma. Nem EU-s megoldásra van szükség az iszlám állam ellen, hanem globális megoldásra. Szerintem csak, úgy lehet, csak így lehet ezt megoldani. Köszönöm. Májer asszony következik két perc voorzitter vandaag spreken we hier over de verhoogde terreurdreiging. köszönöm szépen a növekvő terrorveszélyről beszélünk ma és úgy tűnik még sokakat még ma is meglep az hogy európában terror cselekményekre kerül sor még így is hogy párizsban és más városokban is hasonló támadásokra került sor. Sajnos sokan veszítették életüket az iszlám állam támadásai miatt, mégis továbbra is tagadják sokan, hogy a Korán sarkalná ezeket a személyeket ezekre a bűncselekményekre. Sokan továbbra is azt mondják, hogy hisztériát, pánikot keltünk. A politika még mindig hisz a multikulturalizmus utópiájában. Elnök úr, szerintem az egyetlen helyes értelmezés az eseményeknek az, hogy az iszlám egy veszély, egy fenyegetettség, az iszlám le akarja igázni a világot. Van azonban még egy további veszély, a politikailag korrekt elit is veszélyt jelent, mert nem nevezi nevén a dolgokat, nem akarja látni azt, hogy az iszlamisták elárasztják Európát. A nemi erőszak és a bűncselekmények úgy tűnik továbbra sem elegendőek ahhoz, hogy kiutasítsunk, kitoloncoljunk embereket Európából, de azt is láthatjuk, hogy több mint 30 ezer menedékkérő érkezett Görögországba egy hónap alatt, közöttük dzsihádisták is vannak, nyitottak a határaink, így nem lehetünk biztonságban, és nem az a kérdés, hogy lesz-e támadás, hanem az, hogy mikor hogyha tényleg komolyan vesszük az európai polgárok biztonságát és a megnövekedett terrorveszélyt, akkor az egyetlen megoldás az, hogy lezárjuk a nemzeti határokat. Csak így tudjunk a terrorizmussal szemben hatékonyan fellépni. A menedékkérőket pedig vissza kell küldeni, oda, honnan jöttek, így tudjuk csak a terrorizmust megállítani Európában. Fundulis képviselő, egy perc. Köszönöm szépen. Európa hirtelen a terrorizmussal szembesül, a görögországi aranyhajnal és más hasonló mozgalmak évek óta működnek, és elítélik őket, de gondoljunk azokra a fiatalokra, akik Párizsban szórakozni indultak, és az életükkel fizettek ezért. Az európaiak egyszerűen elveszítették a kapcsolatot a valósággal. A határaink nyitottak, és nem tudunk hatékonyan fellépni a terrorizmussal szemben. A tömegmédia és a terror az Európai Unióban muzulmán arculatot nyert, ezt kell megértenünk. Nem nézhetjük tétlenül és szótlanul azt, ami Európában a fiatal nőkkel és lányokkal történik. A legtöbb Európában támadásokat elkövető személy terrorista, és mit akarunk tenni, hiszen évről évre többen érkeznek Európába. Szelini úr, tisztelt Tanácsi képviselő úr, tisztelt biztos úr, köszönöm a bemutatóikat, a bevezetőiket. Nagyon fontos, hogy okosan, intelligensen, hosszú távú elképzelésekkel oldjuk meg ezt a problémát. Európában, Afrikában, közel-keleten nagyon súlyos probléma a terrorizmus. Hogyha azt mondjuk, hogy parlamentként megpróbálunk az Európai Pontában, Európai Unióban a PNR adatokkal, vagy egy megfelelő védelmi politikával jó irányba haladunk. Ez rendben van, de ez nem elég. Nagyon fontos az, hogy megnézzük azt, hogy hol vannak nekünk a gyenge pontjaink. Elég sok ilyen van sajnos, és bizony ide tartozik a bevándorlás is. A vita során felmerült az, hogy nem szabad összemosni a migrációt és a terrorizmust. Ez így van, nem szabad a két dolgot összekeverni és asszociálni, de az is hibás szerintem, hogy azt mondjuk, hogy a két dolognak vannak, hibá azt tagadni, hogy a két dolognak nincsenek közös okai. Azt kell látnunk, hogy az iszlám, az iszlám kontextusban többször alakulnak ki terrorista terrorista cselekedetek, sokszor a Koránt használják fel egyfajta felhatalmazásnak, emiatt hajtanak végre terrorista cselekedeket. Meg kell állítani a terrorizmus, nem szabad demokratikus országomban megengedni a terrorizmust, a dem- demokrácia lényege az, hogy szabadon élhetünk, és pontosan ezért jönnek ide a terroristák. Köszönöm szépen, Fajon kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Egyre több terrorista tevékenység valósul meg a világban, ott van Pakisztán, ott van Burkina Faso. 2015-ben sajnos ezt a trendet láthattuk fiatalok, akik Európában születtek, terroristává válnak. Kirekeztetnék érzik magukat, és terroristák lesznek belőlük, radikalizálódnak. A terrorizmus fenyegetés a rend és a béke ellen, de nagyon fontos az, hogy a menekülteket és a terroristákat elválasztjuk, elválasztjuk egymástól. Sok menekült, csak a legtöbb éppen a terrorizmust elől menekül. Nem létezik a totális védelem. Hogyha nincsenek védelmi mechanizmusaink, akkor nagyon gyengék vagyunk, de csupán a védelmi mechanizmussal nem lehet ezt az egész problémát megszüntetni. Föl kell lépni a radikalizáció ellen, az igazi, eredendő okok ellen kell föllépni. Meg kell nézni azt is, hogy Európának hogyan kéne hatékonyan fellépni a visszatérő dzsihadisták el. Nagyon fontos az információcsere, és amíg ez nem történik meg, semmilyen intézkedés nem lesz sikeres. Ezért nagyon fontos a bizalom, a tagállamoknak meg kell bízni egymásban, és aktívabban kell megosztani az információt. Nagyon fontos, hogy feltárják, hol vannak, gyil- hol vannak dzsihadisták, hol vannak terrorista sejtek. Amikor a tanács nem ment bele abba, hogy a terrorizmussal kapcsolatos adatcsere kötelező legyen, az azt hiszem hiba volt. Föl kell lépnünk a radikális muzulmán propaganda ellen. Nagyon fontos az is, hogy például a kiskorúak esetében csak szülői engedéllyel ut- utazhassanak ki az EU-ból. Mindent meg kell tenni, tehát azért, hogy a radikalizált személyek problémáit megoldjuk, de természetesen az emberi jogok figyelembevételével és tiszteletben tartásával. Uzsadovszki úr szeretne önnek föltenni kékkártyás kérdést, mondja az elnök, elfogadja ezt? Parancsoljam. Köszönöm. Tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselő asszony, azt hisz, ha jól emlékszem, éppen a szocialisták nem akarták felgyorsítani a PNR irányelven való munkát. Most hallottuk, hogy a bizottságnak egy új irányelv javaslata van. Ön, mint önnek, mint szocialistának tennék fel egy kérdést. A bizottságnak ezt a terrorizmus ellenes javaslatát támogatni fogják, vagy megint blokkolni fogják ezt, mint a PNR esetében? Köszönöm szépen, kolléga, a kérdését. Hangzik a válasz. Azt hiszem, most nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy nagy szükség van az információ cserére, de nagyon fontos, hogy ne esünk túlzásokba. Tehát a terrorizmussal és a szervezetbűnözéssel kapcsolatos információcserére mindenképp szükség van. Meg kell nézni, hogy mit tartalmaz a javaslat, utána tudunk véleményt mondani. Köszönöm, von Storch, képviselő egy perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Most arról beszélünk, hogy nő a terrorfenyegetés. Párizs után Köln is terrorcselekménynek számít. Ha több mint 800 bejelentés érkezett és 30 gyanúsított van, és ezek közül 11 szeptember óta érkezett Németországba, akkor nem beszélhetünk azról, hogy nem függ össze ez a fenyegetés a bevándorlással. 8-10 millió menekültje van a szíriai háborúnak, és Európát is most már több mint egy millió ért el. A terroristák nem mint terroristák nyilván, de sajnos vannak köztük, és túl sokan vannak köztük terroristák is és őket szembesíteni kell a tetteiket. Zéhofer úr sokat beszél erről, a CDU frakció sok levelet ír a kancellárasszonynak, és már pártján belül is sokan úgy tekintik őt, mint az európai kultúra lerombolóját. Köszönjük szépen! Ágazon tudod asszonynak adok szót. Köszönöm szépen a tanács és a bizottság. Egybehangzóan elmondták, hogy mit kell végrehajtanunk, hogy hatékonyabbak legyünk a terrorista fenyegetettsége szemben. Ez jó, ez jó úton, jó irányba halad, remek. Pontosan ezt vártuk önöktől, hogy legyenek, legyen egybehangzó a véleményük, és legyenek aktívak. Na most azt gondolom, hogy két dologra még koncentrálni kell. Egyrészt, ugye ez egy globális fenyegetettség, erre globális válasz kell. Vannak olyan országok, amelyek nem igazán működnek együtt az adatcserében. Ez egy nagyon komoly probléma, hiszen nagyon fontos, hogy megfelelően össze legyünk kötetve. A második probléma pedig a prevenció és a korai fellépés. Szerintem az első számú fellépésnek mindig helyinek kell lennie, és ezzel kapcsolatban nincsen például egy protokollunk a bevált gyakorlatokról. Erre kell figyelni, sokkal praktikusabban kell hozzáállni ehhez a problémához, ezzel jobban el tudjuk kerülni a jövőbeni problémákat. Tehát a legfontosabb kérdésekre koncentráljunk, megelőzés, illetve korai fellépés a lokális közösségben. Kérdés, elfogad -e egy kérdés, egy kékártyás kérdést Szanyi úrtól? jobb oldalán van, mög, ön mögött. Látja a képviselőt? Ja, biztosan. Szanyi úr. Köszönöm szépen, elnök úr! tisztelt képviselő asszony ön két nagyon fontos kihívásról beszélt bár én egy harmadikról szeretném kérdezni önt nem tart e attól hogy egyes kormányok túlreagálják? a veszélyeket és a kihvásokat tudnék konkrét példát is mondani a magyar kormány amelyik rendkvüli állapot bevezetésére készül. ezt valójában ön hogyan értékeli hogy egyes kormányok nem feltétlenül a megfelelő eszközökhöz nyúlnak és ezzel szintén veszélyeztetik az európai polgárok biztonságát és szabadságát? köszönöm szépen! örülök ennek a kérdésnek. Nos, logikusan valóban van egyfajta olyan tendencia, hogy a kormányok túllépnek a jogi kereteken, vagy a legális kereteken. Nos, én úgy gondolom, hogy az emberi jogokat mindig meg kell védeni, illetve a jogállamiságot is, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor elvesztettük a terrorizmus elleni harcot az azt jelenti, hogy akkor a terroristák bevették a mi jogállamainkat. Tehát a legfontosabb, hogy a jogállamiság, a jog mindig győzedelmeskedjen. Ha nem, akkor ez bumeránként még visszatér hozzánk. González, un minut. Köszönöm szépen, González asszonynak adok egy percben szót. Muchas gracias. Köszönöm szépen. A terrorizmus elleni harc nem kell, hogy arra kényszerítsen minket, hogy a védelem és az emberi jogok közötti választásra kényszerítsen minket, nem. Nagyon fontos az, hogy a demokrácia és az emberi jogok mellett elkötelezzük magunkat az határikon kívül és belül. A terrorizmus, illetve az iszlám állam finanszírozását meg kell állítani, illetve a csempészetre is igaz ez. Nagyon fontos, hogy megerősítsük a civil társadalmat Szíriában és Irakban. Jól lenne, hogyha az európai hírszerzési rendszerek jobban együttműködnének, meg kell védeni azokat a menekülteket, akik a terror elől menekülnek. Hogyha az emberek úgy érzik, hogy egy kohézív társadalom részei, akkor sokkal kevésbé alakul ki terrorizmus. Nagyon sok terrorista ugyanakkor Európában született, csak megfelelő szociális inklúzióval lehet ezt ez ellen fölvenni a harcot, konkrétan az oktatással. Köszönöm, Szargentin asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A biztos úr említett egy javaslatot, amelyet a terrorizmus finanszírozása, visszaszorítása érdekében fog a bizottság megfogalmazni. Konkrétabban érdekelne, hogy ez miről fog szólni, mert ha megnézzük a 911-es New Yorki támadásokat, akkor azt látjuk, hogy ezek nem kerültek túl sok pénzbe. A párizsi támadások sem kerültek túl sok pénzbe. Nagyon sok pénzt lehet keresni fegyvercsempészettel, de ezek a terrorszervezetek főleg Szíriában, a közel-keleten gyűjtik ezt a pénzt, és a katonáik fizetésére fordítják. Tehát az európai terrorista cselekményeket közvetlenül a finanszírozás visszaszorításával nem lehet megakadályozni, vagy pedig annyira meg kell szorítani a, a, a pénzfolyást, hogy ellehetetlenülnek tényleg, de akkor már a polgárok is elfognak. Egy feudális rendszer működik a világban, az arab országok között a pénzügyi vonatkozásban. Presidente. Ferrara asszony következik. Köszönöm szépen. Egyre nő a terrorista fenyegetettség, de ezért ne fizessük azt az árat, hogy a szabadságunkat és jogainkat elveszítjük. Ne, Európán belül is van terrorista fenyegetettség, nem, a, nem csak a határainkon kívül. Azt hiszem alapvetően tagállami feladat az, hogy azt a problémát megoldja, de az Európai Uniónak is fontos koordinátor szerepe van. A párbeszédet kell elősegíteni illetve a különböző tagállami szervek közötti együttműködést Hogyha ezt nem teszi meg, akkor felaprózódik a, például a közös határvédelem is. Tehát a létező eszközöket kell jobban felhasználni, nem újabb eszközökre van szükség, nem újabb adatokat kell gyűjteni. Azt gondolom, hogy lehet föllépni megfelelően, hogyha megállapítjuk, hogy honnan szerzik pénzüket, forrásaikat a terroristák, és ezeket kell megállítani. Tehát a létező politikai eszközökkel kell megfelelően föllépni. Köszönöm szépen, Buonanno kolléga következik. Köszönöm, elnök úr! Köszönet a holland kormány képviselőjének is. Én le vagyok sújtva. 751-en vagyunk itt, illetve annyian kéne lennünk, de körülbelül, ha, körülbelül 30-an vagyunk, több itt a segítő személyzet, mint a képviselő. Egy ilyen fontos téma esetében is. Hát ez felháborító. Hogyan lehet ilyesmit csinálni? Micsoda szégyen ez, hogy ilyen kevesen vagyunk? Mit mond ez az, em- az európai népeknek? Az emberek elkezdenek krokodil könnyeket hullatni. Figyeljük már oda, mi történt Londonban, New Yorkban, Párizsban, és ezután itt vagyunk ilyen kevesen. Hát az, van olyan, hogy iszlám, van olyan, hogy terrorizmus, ez egy szégyen. I, ilyen egy Európa, amely szeretné fölvenni a harcot, amely szeretné megvédeni az európaiakat. Ez a zombik Európája. Itt zombik vannak, kérem. Akik igazán számítanak, akik, akik, az igazi, akik az igazi problémát okozzák, azok bennülnek a benülnek a harckocsékban, az embereket közben pedig ölik. Milliárdokat küldünk Törökországnak. Törökország 90%-a iszlám. Én nem akarok velünk együttműködni, még mi kéne még? Jó, köszönöm szépen, mondja az elnök. Két képviselő is szeretne önnek a úr föltenni kékkártyás kérdést. Elfogadja ezeket? Jakovcsics úr az első. Mr. Jakovcsics first and then... Tehát először Jakovcsics úr, aztán pedig Pagaszartondú asszony. Igen. Olaszul mondom, hogy könnyebben ért majd. Szerintem, amit ön mond, ez kicsit képmutató. Ön az előbb érkezett be ide a tisztelt házba, ebbe a terembe, és tudom, hogy miután hozzászólt, utána el is fog menni. Salvini úr is azt mondja, hogy nincs itt senki. Aztán elmegy. Kérem szépen, ez képmutatás. Egyetért ezzel? A tutti quelli che applaudono. Azt mondom mint a tapsolóknak, hogy nézzék meg az adataimat. 751 képviselőből én vagyok a 16 abban a rangsorban, hogy ki van jelen legtöbbet, ki szavaz legtöbbet, úgyhogy ne nekem mondja ezt, mert én bizony ide eljövök, én itt dolgozom, én vagyok a 16 Plusz én még polgármester is vagyok. Én nem tudom, hogy maga mit csinál reggeltől estig, de én tudom. Világos ez így? A Acastonaș albastru din partea doamnei Pagazaurtundua. Köszönöm. Még egy kékártyás kérdés Paga Feortandó asszonytól. Nem tudom, hogy ön ismerte tehát én igen. Én három évig éltem rendőri védelem alatt, a testvéremet terroristák terroristák gyilkolták meg. Kérem szépen, ne színészkedjen itt, jó lenne, hogyha együttműködne velünk. Ön zombik Európájáról beszél, én nem zombi vagyok, én dolgozni jöttem ide, és mindent ide, minden tudásomat ide hoztam, mert tudom, hogy hogyan fanatizálódik valaki, honnan, hogyan radikalizálódik valaki, mert nagyon sokáig foglalkoztam ezzel, ne sértegessen minket. Nem kell háromszázan itt lennünk, hogyha mindenki badarságokat mond. Jó, hogyha kevesen vagyunk, de okos dolgokat mondunk. Szerintem egyáltalán nem komoly, amit ön mond, és ezt kedvesen mondom önnek. Köszönöm. Válasz. jó. Kedves kolléga, én nem vagyok önre mérges. Nem, nem azokra vonatkozik a kritika, amit elmondtam. Nem azokra vonatkozik a kritika, akik itt vannak. Nagyon sok olyan európai, Európában, nagy, nagyon sokan vannak Európában, akik személyesen sose fognak érintkezni ezekkel a problémákkal akik itt tapsolnak, itt, azok nézzék meg, hogy mik az igazi dolgok. Ne itt bambuljanak, hanem menjenek el dolgozni. Bon, um, trecem mai departe. Domnul Papadakis, un minut. Papadakis úr, következik egyben. Pleon υπάρχει megali pira. Köszönöm szépen. Mm, a mujahedek, Bin Laden, az Al-Qaida, az iszlám állam, ezeket az USA, a NATO, a az öbölmenti monarchiák termelték ki, úgymond, hogy gyakorlatilag őket használták ürügyel, hogy imperialista beavatkozásokat hajtsanak végre. Az arab tavasz téllé változott, és most az imperialista intervenciók, beavatkozások árát fizetjük a terror és az elnyomatás formájában. Az Európai Unió felkíván lépni a radikalizációval szemben, de lényegében csak a szélsőségesek fegyvertárát növeljük, korlátozzuk a szabadságjogokat, és mindezzel csak a kapitalista barbárságot növeljük, és várható, hogy a nemzetek egyszer csak felemelkednek, majd is felemelik a hangjukat ez ellen. Holmeyer asszony. Elnök úr, először is az ügyrendel kapcsolatosan szeretnék valamit elmondani. Szeretném kérni a parlament elnökét, hogyha képviselők államfőket szidalmaznak, illetve családtagjaikat szidalmaznak, és velük szemben uszítanak, akkor azt várnám el, hogy felhívják a képviselők figyelmét arra, hogy nem szokás így bánni és így beszélni a parlamentben. Most a tartalmi kérdéssel, az érdemi vitával kapcsolatosan a terrorizmus igenis veszély, 20 éve, 20 évig kísérté, kísértek engem és a családomat testőrök, nagyon is jól tudom, hogy hogyan érzik magukat azok, akiket, akik élete veszélyben forog, de a terrorizmus mindenki ellen irányul, aki nem ért egyet az iszlám állammal és az alkaidával. Olyan fiatalokkal szemben irányul a terrorizmus, olyanokat fenyeget, akik egyszerűen csak elmennek egy szórakozó helyre, elmennek ünnepelni, bulizni. Éppen ezért nagyon fontos leszögeznünk, hogy a tagállamok közötti adatcserét javítani kell, azok a joghézagok, amelyek a jó szendékú adatvédelemből erednek, ezeket meg kell szüntetni, az Eurodac adatokat is összehasonlíthatóvá kell tenni a tettesek adataival azért, hogy a terroristák ne vegyülhessenek el az ártatlanok körében, nem elég lezárni a határokat, hogyha valahol egy terrorista feljut egy repülőgépre, akkor nem az a megoldás, hogy leállítsuk a légi forgalmat, hanem az, hogy megakadályozzuk, hogy egyáltalán feljussanak a repülőgépekre. Ehhez az adatcserére vonatkozó lehetőségeket ki kell építeni, ezt a folyamatot fel kell gyorsítani, európai adatbankokra van szükség, Fontos, hogy mindenki tudhassa, hogy kik a tettesek, kik a gyanúsítottak, fontos, hogy mielőbb tudjuk tájékoztatni a rendőrséget, és a rendőrséget is meg kell erősíteni. Nem bizalmatlansággal kell fordulni a rendőrök ellen, hiszen nekik napi, mindennapi kenyerük az, hogy harcoljanak a terroristák ellen. Bizalmat kell fektetni beléjük, ahelyett, hogy folyamatosan kiaktassuk őket arról, hogy milyen hibákat követnek el. Hogyha valaki ott ül a tévékészülék előtt a kanapén, akkor persze nagyon könnyű kritizálni, ki kell építeni tehát az erre vonatkozó technikai lehetőségeket is. Az Európai Bizottságot kérem, hogy az adatvédelemmel, a PNR-rel kapcsolatos csomagot mielőbb fogadják el, és egy dolog nagyon fontos, a pénzügyi források kis, ki, ellehetetlenítése egy nagyon fontos elem a terrorizmus elleni küzdelemnek. Fontos, hogy jogállami, a jogállamiság és a demokrácia keretein belül harcoljunk a terrorizmus ellen. Köszönöm. Would you, accept a blue card? Elfogad -e egy kékkártyás kérd, kék kérdést Dzsambácki úrtól. Dzsambácki úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kolléga, mit gondol a médiában felelhető információkról? Mit gondol arról, amit a német rendőrség részéről hallhattunk? Ők azt állítják, hogy azt a parancsot kapták, hogy kendőzzék el azt, ami Kölnben történt december 31-én. Először is, így hangzik a válasz, fel kell tárni a bűncselekményt, a bűncselekmény műben létét, és csak utána kell foglalkozni azzal, hogy az elkövetők milyen nemzetiségűek. Ha ez az információ mérvadó vagy releváns a bűncselekmény megítélése szempontjából, akkor kell ezzel foglalkozni, de nem első körben. Én azt akarom, hogy a bűncselekmény elkövetőit megbüntessék, szankcionálják, és nekem az a problémám, hogy sok olyan terület van, sok olyan városrész is van, ahol a rendőrség nem lép fel megfelelően, a bűncselekményeket nem szankcionálják megfelelően, ezáltal pedig az emberi jogok sérülnek. Egy második kékkártyás kérdést kívánnak feltenni önnek. Krasnodevski úr, szeretne kérdezni, elfogadja? Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, Holmeyer asszonytól, hogy mit gondol arról, hogy a könyvben történteket néhány napig titokban tartották, a média nem számolt be a kölni eseményekről, és semmiféle nyilvános vitára nem került sor. Csembecki úr elmondta, hogy a rendőrség nem tájékoztatott megfelelően az eseményekről, de az európai közvéleményt sem tájékoztatták időben is megfelelően az eseményekről. Ez ön szerint eh, hogyan kapcsolódik a terrorizmus kérdéséhez, amelyről itt ma szó van? Köszönöm előre is a válaszát. Bírálatok hangzottak el azzal kapcsolatosan, hogy az egyik közszolgálati médium csak két nappal később számolt be az eseményekről, az összes többi médium azonnal beszámolt az eseményekről. Németországban egy parázsvita zajlik, most ezekről az eseményekről, a történtekről. Szerintem, hogyha időben szankcionáljuk a bűncselekményeket, akkor nem kerül sor az olyan eseményekre, mint amelyek Kölnben is megtörténtek időben megelőző jelleggel kell fellépni az ilyen bűnöző csoportosulásokkal szemben. A lényegi, tényleges probléma erre vezethető vissza. Köszönöm. Niedermüller képviselő. Köszönöm, elnök úr. A borzalmas párizsi merényletek óta Európa a terror fenyegetettségében él. A félelem érthető, a veszély nem lebecsülendő. Mégis azt kell mondanom, még ebben a helyzetben is meg kell őrizni a józanságunkat, ragaszkodnunk kell a liberális demokrációk alapját jelentő szabadsághoz nem szabad engednünk a szélsőjobboldali és populista pártoknak amelyek aljas módon kihasználják az emberek félelmét riogatnak félelmet és idegengyűlöletet gerjesztenek. ki kell mondanunk nincs olyan terrorveszély ami feljogost bárkit is arra hogy durván megkurttsa az alapvető jogokat az állampolgári jogokat. a terrorizmustól való félelem sokszor arra sarkal bennünket hogy olyan biztonsági intézkedéseket hozzunk amelyek szembemennek a liberális demokrácia alapelveivel saját európai kultúránk alappilléreivel vvmányaival de épp ezt akarják a terroristák ezt akarja a populista szélsőjobboldali politika lerombolni azt a szabad világot amit az elmúlt hatvan évben feléptettünk. mi pedig azt mondjuk a biztonság elválaszthatatlan az alapvető jogok tiszteletben tartásától a szabadságtól. éppen ezért világossá kell tenni még több adat még tömegesebb megfigyelés nem vezet eredményre nem több hanem az eddiginél jóval hatékonyabb sokkal inkább együttműködő titkosszolgálati munkára van szükség és mindenekelőtt közös európai titkosszolgálatra. de ez nem lesz elég. mindent meg kell tennünk hogy a bevándorlók második harmadik generációja ne radikalizálódjon hanem itt az európai társadalmakban találja meg a jövőjét. oktatás és képzés befogadás és integráció valós esély a boldogulásra ezek a terrorizmus elleni harc legfőbb eszközei. világossá kell tenni a társadalmi integráció nem jelent erőszakos kulturális asszimilációt de azt is hogy az integrációnak nincs alternatvája. európát a szabadságot a nyitott társadalmat mindig meg fogjuk védeni. köszönöm szépen! úrnak adok most kékkártyás kérdés feltevésére lehetőséget. Elfogadja ezt a kérdést? Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem hiszem, hogy ez a populista kirekesztő nyelv jót tesz nekünk. Ez Európában milliókat sért, és a saját demokráciánk ellenében megy. Ön tényleg azt hiszi, hogyha ilyen módon beszélünk a jövőben is, akkor ö, létre fog jönni egy értelmes és pozitív párbeszéd a muzulmán társadalommal? Köszönöm a kérdést. Szeretném tájékoztatni, hogy nem lehet második pótkérdést föltenni vitában is hogy itt a parlamenti képviselők közül ki az aki a terrorizmusról beszél aki a fenyegetettségről beszél aki a megelőzésről beszél és kik azok akik kihasználják ezt az alkalmat arra hogy az iszlám a bevándorlás a menekültek és a korán ellen érveljenek. azt gondolom ilyen tpusú beszédre ebben a parlamentben nincs szükség a tényekről a problémákról kell beszélni és nem félelmet és idegengyűlöletet kelteni. nicholson úrnak adok egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. Először is leszeretném szögezni, hogy 2015 újra szembesített minket a terrorizmus problémájával, főleg itt Európán belül. Szembe kell néznünk azzal, hogy ez főleg a Schengeni határokkal függ össze, a külső határokkal, ez az elsődleges feladatunk, hogy határainkat elkezdjük védeni. Észak-Írországban mi évtizedeken át megéltük a terrorizmust a katolikus protestáns felek között, és én leszögezném, hogy én nem vagyok zombi, aki annak minősít, az inkább hajtsa le a fejét és szégyelje magát sajnos a terrorizmus felfel lángol, és elfelejtjük, amikor éppen nem a kihívás. Már pedig ez egy folyamatosan fennlévő, meglévő fenyegetés, és mindig a, egy konkrét súlyos cselekmény ébreszt föl minket ebből az államból. Ahelyett, hogy folyamatosan éberek lennénk, sokkal jobb adatcserére lenne szükség, és a radikalizáció visszaszorítására Európa szerte. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most de az asszonynak adok egy percben szót. Köszönöm szépen. A terrorista fenyegetés globális, és külső és belső is egyszerre, és ennek a tükrében összefogásra, akaratra van szükség, és a tettek mezeire való átlépésre nem holnap, hanem ma. Mit jelent ez? Ellenőriznünk kell, ahogy sokan elmondták, a határainkat, külső határainkat hatékonyan másodszorban kötelezővé kéne az európai országokban tenni a történelem oktatás ilyen jellegű kiterjesztését. Közös európai védelmi politikára lenne szükség, és terrorizmus ellenes stratégiára, de külpolitikai stratégiára is, amely összhangban van a terrorizmus ellenes fellépéssel, Szíria, Líbia vonatkozásában különösen. Vagyis összességében, ha ez ezeket képesek vagyunk megtenni, jó, de ha nem, akkor azok az országok, amelyek lépni akarnak, azok álljanak az élre. Úgy látom, hogy Franciaország és Németország, az most Európán az a két ország, amely rendelkezik ilyen vízióval és képességekkel. Köszönöm szépen. Most akkor Ernst asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Pakisztánban fegyverrel felszerelt drónokat használnak a terroristákkal szemben, de mégis nagyon sok, vagy pont ezért sok civil lakos is meghal a támadásokban. Mert a drónokat csak akkor lehet pontosan irányítani, ha szép esült a nap, nincsenek felhők, és így tovább. Tehát a terrorista ellenes intézkedéseinket is ehhez kéne igazítani. Amikor süt a nap, akkor tudjuk, mit csinálunk, de amikor egy kicsit beborul, akkor össze-vissza cselekszünk. Általánosságban beszélünk, és nem lehet a dást megfélemlíteni. Viszont a gyerekeket, meg a civil lakosságot meg lehet félemlíteni. Tehát nem fogunk előre jutni a terrorizmus ellenes harcban, hogyha állandóan az erőszakra erőszakkal válaszolunk. A terrorizmus forrásainál kell fellépni a terrorizmussal szemben, nem a fegyverek szintjén. Tehát meg kell előzni a terrorizmust. Ez valóban pénzügyi ellenőrzést is igényel, aztán diplomáciát, külpolitikát, Szaudarábia fegyverekkel való ellátását, illetve az illegális fegyverkereskedelemre való odafigyelést. Tehát le kéne vonni már végre a következtetéseket, hogy nagyon gyengék vagyunk a megelőzésben, sőt, egyes országaink tulajdonképpen generálják a terrorizmust azzal, ahogyan fellépnek. Ez itt a fő probléma a megbékélés stratégiáját kéne követni, és nem az egyre erőszakosabb és egyébként az emberi alapjogokat is sértő a terroristákhoz hasonló erőszakos fellépés. Köszönöm szépen. James asszonynak adok egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. Vegyé, beszéljünk e, nyíltan. A terrorista fenyegetés gyakorlatilag polgárháborút jelent. Már most köztünk vannak a terroristák, amikor bármikor tudják mozgósítani struktúráikat, és súlyos károkat tudnak okozni emberéletben, épületekben. Sőt, Európán kívül most már teritoriumokat is uralnak, és sok milliós bevételekre tesznek szert, ahonnan irányítják az európai fellépésüket. Az Egyesült Királyság számára is azonban szerintünk a Schengeni rendszer helyreállítása lenne, mert ha nincsenek határok, akkor szabadon áramlanak a fegyverek Európába, a külső határokat kell megvédeni, és ha ez nem sikerül, akkor a belsőket. Tehát úgy, hogy nézzen szembe a bizottság a tekintetben, hogy a külső határokat keményen megvédi és keményen lecsap a finanszírozásra és a fegyverkereskedelemre. Köszönjük szépen! Két percben Polcsák úrnak adok szót. Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr! Azt hiszem, hogy a terrorista támogatások adott válaszunknak kiegyensúlyozottnak kell lennie, ugyanakkor konzekvensnek és határozottnak. Mielőtt új jogszabályokat vezetünk be, először is fel kell tenni magunknak a kérdést, hogy nem elegendőek azok a jogszabályok, amelyekkel már rendelkezünk. A tagállamok közötti információ cserével elég sok gond van. Például a Frontex is beszámol ilyenekről. Előfordul, hogy egy-egy menekültet többször is regisztrálnak. nem szabad, hogy a zsidó-keresztény gyökereinket kívülről jött személyek veszélybe sodorják. A liberális demokrácia ellen harcolnak, és az Európai Unió ellen lépnek fel. Meg kell védeni Európai, Unió, Európai Unióbeli értékeinket, de nagyon fontos az, hogy el tudjunk vonatkoztatni a rövid távú politikai céloktól a tolerancia hiánya bizonyára nem lehet sikeres. A terroristák sose fogják a szabad embereket megtörni, ezt a történelm is megmutatta. A szélsőséges európai hatalmak, pártok Európában oroszországban, kapnak finanszírozást, hát ezt is ki kéne vizsgálni, ez fontos lehet a terrorizmus elleni harcban is és örülnék, hogyha az Európai Bizottság kivizsgálna ezt a problémát, jelenleg az amerikai kongresszus vizsgálja ezt, és szerintem nekünk is meg kéne ezt nézni. Sajnálatos módon a leg a, a vezető orosz politikusok számára a csecsen, a csecsenek, illetve az iszlám állam nem fenyegetést jelent, hanem szövetségeseket. Köszönöm szépen! Bonfoy képviselő következik. Köszönöm, elnök úr! A tagállamok egyedül nem képesek arra, hogy fellépjenek a terrorizmus ellen, az Európai Unióból kell, hogy jöjjön a, a koordináció, hiszen az európai védelem forog kockán. Ezért azt kérniük a frakció részéről, hogy legyen több Európa. A különböző rendőri igazságügyi és hírszerző szolgálatoknak a tagállamokban meg kell osztani egymással az információt. Legy- nagyon fontos, hogy legyen egy igazi európai ügynökség, amely ezzel foglalkozik. Nagyon fontos, hogy a terroristák finanszírozását is támadjuk, itt a pénzügyi hírszerzésnek van szerepe, illetve nagyon fontos, hogy igazi, igazán hatékony legyen a terroristák pénzügyi számláinak befagyasztása. Sok európai vándorol ki, hogy az iszlám állam harcosa legyen. Nagyon fontos, hogy megelőzzük a radikalizációt. Európának és a tagállamoknak nagyobb pénzügyi eszközökkel kell ezt a célt megpróbálni elérni. Helyi szinten, az iskolákban, a vállalatokban, avagy az interneten. Közpolitikánkkal kell azt megvalósítani, hogy minden egyes európai, hivat, eh, európai fiatalnak legyen helye az európai társadalomban. És itt minden, ide minden vallás eh, ideértendő, még a muzulmánok is, akik részét képezik az európai hagyománynak. Köszönöm szépen. Krasnodevski kolléga következik. Nos, mielőtt a kék kártyát akkor kell felmutatni, mielőtt még nem befejezné a képviselő a hozzászólását, különben nem tudom megadni a szót. Köszönöm. Én az, egyetértek azzal, azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy a terrorizmus európai fenyegetettség. Minden tizedik brit és minden hatodik francia támogatja az iszlám államot. Valójában az arab országokban kevésbé támogatják az iszlám államot, mint Európában. Albánia és Üzbegisztán után Belgium küldte relatíve, tehát egyfőre vetítve a legtöbb dzsihadistát iszlám, az iszlám állama, de Franciaország és Svájc is elég gyászosan teljesített ebből a szempontból. A fiatalokat akkor tudja felszippantani az iszlám állam, hogyha nincsen igazi jövőképük, ha nincsenek integrálódva. Olyan fiatalokról van szó, akik az új társadalomban nem voltak képesek gyökeret venni. a vegyes családok gyermekeire is ez vonatkozik, tehát nagyon fontos, hogy föl, fölvegyük a harcot a fundamentalizmus ellen. Köszönöm, Bortmans asszony szeretné egy kikártyás kérdést föltenni, ezt elfogadja? Parancsoljon. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter, wel collega. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Belgiumot említették, az én hazámat, úgy állították be a dolgot, mintha mindenek előtt Belgiumból érkeznének a külföldi harcosok. Ez természetesen nem igaz. Vannak ugyan külföldi harcosok, akik Belgiumból Szíriába mentek, de érdekelne, hogy ön milyen megoldást lát járható útnak Európában. Mit kíván ön tenni annak érdekében, hogy azok a fiatalok, akik Európában nőnek fel, ne menjenek harcolni egy olyan háborúba, amely nem az ő háborújuk? 30 másodperce van válaszolni, parancsoljon. Köszönöm. Az én javaslatom az lenne, hogy ugye sokszor hosszú órákon keresztül dolgozunk itt az Európai Parlamentben, és aztán néhány kilométerre a parlament épületétől vannak olyan városnegyedek, az Európai Parlament közvetlen közelében, ahol olyan emberek élnek, akik támadásokat tervezgetnek európai célpontok ellen. Lehet, hogy érdemes lenne egy nap oda kilátogatni, kollektíven is megvizsgálni a helyzetet ebben az érintett városnegyedben. És akkor majd megnézhetnénk, hogy mik a tények, hiszen ez az alapja annak, hogy valamiféle megoldást találjunk, nevezetesen a tények ismerete. Krasnodevski úr, az önjavaslata azt eredményezte, hogy Wortmann asszony ismét csak szót kért. Én is meg, meg szeretném önt hívni akkor már, ha ezt javasolta, hogy utazzon velem Mechelenbe. Mechelenben egy liberális polgármester vezetém a várost, Onnan egyetlen egy külföldi harcos sem indult el Szíriába, ott ugyanis sikerült elérni azt, hogy az emberek úgy érezzék, hogy a társadalom részei. Úgyhogy a jövő héten látogasson el velem, kérem Mehelembe, és nézze meg, hogy ott nagyon jó eredményekkel folytatjuk a terrorizmus elleni harcot. Akinek van kedve, nyugodtan csatlakozzon hozzunk, hozzánk. Gomes asszony, két perc. Köszönöm szépen. Kérdés, hogy sikerül-e megvédenünk a polgárainkat a szervezet bűnözéssel és a terrorizmussal szemben. Nem meglepetés az, ami történik, és most azt javasoljuk, hogy EU-s szintű koordináció történjen. A különböző tagállamok nem fognak egyedül boldogulni, most fizetjük meg az árat Irakért, Líbiáért, és azért, hogy nem találtunk megoldást a palesztin kérdésre. A fegyverkereskedelem, az emberkereskedelem, a kábítószerkereskedelem mind-mind hozzájárul a terrorizmus finanszírozásához. Törökország, Katar, Szaudarábia, ezek a források. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a helybéli erőket, a pesmergákat például támogatni kellene, és nagyon fontos az, hogy megtörténjen az újjáépítés is az országban, hogy az élhetővé váljon újra ez az ország. A Schengennel kapcsolatos javaslatok szerintem nem oldják meg a problémát, nem bízunk már egymásban sem itt az Európai Unióban, és nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy közösen lépjünk fel. Ez nem mehet így tovább. A radikalizációs és toborzó propagandával szemben nem tudunk fellépni. Fiatalokat toboroznak az iszlám állam berkein, berkeibe, Mindez a mi börtöneinkben és a mi határainkon belül történik. Mindeközben pedig a terroristák ma már hajtjuk a vizet azzal, hogy nem vagyunk elég határozottak, nem lépünk fel megfelelően. Megfelelő politikai szándékra, a politikai akaratra van szükség, stratégiai gondolkodásra. Meg kell védenünk a jogállamiságot és az emberi jogokat. Koherens bel- és külpolitikát kell végrehajtanunk. Együttműködésre van szükség, európai problémáról van szó, európai megoldásra van szükség. Egy Európai Unióként kell fellépnünk. Kékkártyás kérdést szeretnének önnek feltenni, Gomes asszony. Ulfskog asszony kérdezne, elfogadja a kérdést? Ulf asszony, parancsoljon. Tack, herr talman. Eh, eh, jag... Köszönöm szépen. arra irányulna a kérdésem, hogy mi Anna Gomes véleménye arról, amit hallottunk az előbb szólóktól. Utaltak az imént Svédországra. Svédországban nagyon sok olyan fiatal van, aki dzsihadistának állt, és az iszlám államhoz csatlakozott. Az integráció és a menekültek jobb elosztása lenne ennek az egyik megoldása. Hogyha az ön hazája több menekültet fogadna be, akkor lehet, hogy keve, kisebb lenne a probléma Svédországban. Ön erről mit gondol? Nos, az én hazám jelentkezett, hogy 5000 menekültet fogadjon be az elkövetkezendő hónapokban, de nem jönnek, mert a rendszer működésképtelen. De aki már ott van Portugáliában, azokat támogatják, hogy megfelelő szociális integrációban legyen részük, és nagyon fontos a munkához való hozzáférés, de más fontos dolgok is vannak persze, tehát nagyon fontos, hogy megtanulják a társadalmi szabályainkat. A szociális inkluzió az egyik legfontosabb dolog. Nagyon fontos az, hogy a diszkrimináció ellen fölvegyük a harcot a migrációs a migrációs közegben. Ha ez nem létezik, ha ez nincs meg, az segít a terroristáknak, akkor fognak ellenünk fordulni ezek az emberek. Köszönöm szépen. Kérem a képviselőket, hogy a 30 másodpercet ne lépjék túl, sem a válasznál, sem a kérdésnél. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak Németországban az eljárások száma háromszorosára nőtt, és ez a menekült áradattal függ össze. Sajnos a hatóságok együttműködés az országon belül is rossz. Január 7-én, amikor a Charlie Hebdo évfordulóját éltük meg, Párizsban lelőttek egy embert, aki állítólag a rendőrökre támadott, Tarik Begesemnek hívták őt. Ez a Begesem marokkói állampolgár volt, és Németországból ment Franciaországba. Németországban hét különböző identitás alatt, különböző ö, útlevelekkel, tunéziaiként ö, ö, és egyéb nemzetiséghez tartozóként ismerték. Ilyen emberek követik el, illetve finanszírozzák fegyvercsempészettel, drogcsempészettel a terrorista cselekményeket, a szexuális bűncselekményeket. És ennek ellenére Begecsem éveken át mozoghatott Európában, Németországban, Franciaországban, míg végre nagy nehezen elkapták. Csúnya példája ez a sikertelen fellépésnek. Másfél percben Weidenholzer úrnak adok szót. Alapvetően úgy gondolom, hogy valóban egyre több és fenyegetőbb terrorista cselekmény várható, és egyre jobban veszélyeztetik az európai alapértékeket és jogokat. A terrorista fenyegetés elleni harcot tehát vállalni kell, oda kell rá figyelni, de a terrorista fenyegetés leginkább ma a Daesh-sel, az isis függ össze, és ne ö, beszéljünk mellé. Sokak úgy gondolják, hogy Európa sokat beszél, de nem tesz semmit. Ebben a házban csak két intézkedés született, azt is vitatták sokan. Ugye a radikalizáció elleni jelentés, és a PNR adatokról szóló jelentés, amit írtunk, és még én ezek után sem gondolom azt, hogy a probléma nem nőni fog, hanem csökkenni. Túl rövid látók vagyunk, nem gondolkodunk előre, nem jók az elemzéseink, nem jó az előkészítő munka. Sokkal több szakember kellene a rendőrségnél, és stratégiai gondolkodás, és a titkos szolgálataink között sokkal jobb együttműködés. És rá kéne jönni, hogy miért nem osztják meg az adataikat. Mert lehet ezt mondani, hogy osszátok meg, de miért nem osztják meg? A titkosszolgálatokat ösztönözni kell arra, hogy ezt megtegyék, mert maguktól láthatóan nem teszik. Ez lenne a legfontosabb intézkedés szerintem a közeljövőben. Köszönöm szépen! Egy percben López Aguilar úr. Gracias, señor presidente. Sabemos que... Köszönöm, elnök úr. 2015 volt Európa történelme az az év, amikor a, leg, amikor a legtöbb terrorista áldozat vesztette életét a 2004-es madridi, madridi cselekmények óta de nagyon fontos az, hogy megtartsuk az európai szabadságjogokat, az európai emberi jogokat, ezeket nem lehet föláldozni a, a nem koordinált védelmi intézkedések oltára. Jó lenne, hogyha hidegvérrel gondolkodnánk, ne gondjuk, ne gondoljuk azt, hogy a menekültek vagy a migránsok jelentik a leg, legnagyobb fenyegetettséget, nem szabad pánikba esni. A legfontosabb az, hogy Schengent megerősítsük, nagyon fontos, hogy az európai hírszerzések megosz, és a titkosszolgálatok megosszák egymással az információikat, és védjük a külső határokat. Igazi európai rendőrügynökségre van szükség, védjük meg ezeket. És még egy dolog, ne engedjünk, Aguilar úr, úgy tűnik, hogy gond van a tolmácsolással. Nem volt angolra tolmácsolás elkezdené ismételten a hozzászólását? Nem volt jó az egyik mikrofon. Most folytathatom? Igen, parancsoljon, folytass. Szerintem az a megoldás, hogy tudjuk azt, hogy a radikalizálódás ellen úgy lehet felvenni a harcot, hogyha inkluzíven próbáljunk ezekkel az emberekkel viseltetni, tehát integráljuk őket. Európában egyre nagyobbak az egyenlőtlenségek. Ez van a marginalizálódás mögött. Nagyon sok olyan európairól beszélnek, beszélünk, akik európai állampolgárok, Európában születtek, és mégis elkövetnek terrorcselekményeket. Köszönöm szépen, Mamikins kolléga következik. Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Európa különböző részeiben is dúlnak nacionalista, szeparatista konfliktusok. A globalizáció idejével, amióta a határok fellazultak, ezek a problémák és a terrorizmus problémája is globálissá váltak. Észak-Írországban, Spanyolországban láttuk, hogy sokáig nem tudtuk megoldani békésen a helyi terrorizmust. Az európai radikalizáció, az ISIS aktív propaganda tevékenysége átgond, át kéne gondoltassa velünk az eddigi megközelítését a terrorizmus elleni küzdelemnek. Ellenpropagandára is szükség lenne valószínűleg, és a radikalizáció okainak feltárására, visszaszorítására. Szaúd-Arábia, Törökország, Katár a titokban nagyon sokat támogatják a, a radikális terrorista gondolatot. Ha a polgárok biztonsága a legfontosabb szempontunk, akkor erre a kérdésre sok oldalú, sok szempontú választ kell adni. Lezárom a jelentkezők sorát. Most a spontán felszólalások következnek. Hat tudok befogadni a jelentkezések közül. Bogovics úrnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Világosan szögezzük le, hogy mi az fő oka a terrorizmus fenyegetés növekedésének. Sok európai elvesztette jövőképét, egyre erősebb a gettósodás nagyvárosaink környékén főleg ezeken a helyeken fogan meg a terrorizmus csírája. Tehát ez egy szociális kérdés, foglalkozni kéne vele. Aztán ott van az, hogy Líbia, Szirak, Afganisztán eh, diktátori rendszerei bukása után destabilizálódtak ezek az országok és régiók, és erre a, ebbe a vákumba benyomultak terrorista szervezetek, az ISIS, az Al-Qaida, és Európában is vannak egyébként a terrorizmusnak finanszírozói. Sokkal több cserére lenne szükség a titkosszolgálataink jobb együttműködésére, és a gyökereknél való lecsapásra, a terrorizmus motivációinak kezelésére. A kézi fegyverekről, lőfegyverekről szóló irányelv jó dolog, de még nagyon gyenge eszköz. A legnagyobb forrása a terroristáknak a könnyű hozzáférés a fegyverekhez. Most itt nem tudunk elfogadni kékkártyás kéréseket, most a spontán felszólások körét folytatjuk. egy Domnule președinte, domnule comisar, în perioada de criză se... Köszönöm szépen. Tisztelt uh, elnök úr, kérdés az, hogy Európa tud-e annyira egységes lenni, hogy szembe menjen a fenyegetéssel? Mennyire prioritás ez a tanácsnak és a bizottságnak ez a kérdés? Ezt nem érezzük és a muzulmánok elleni gyűrületet is csökkenteni kéne, mert ez az egyik oka a radikalizálódásnak. El kéne fogadnunk azt, hogy Európa multikulturális, többvallású kontinens, és meg kéne értenünk jobban egymást. Ez a konfliktusok elkerüléséhez nagyon hozzájárulna. A menekült válsággal kapcsolatban pedig ugyancsak több kommunikációra és főleg gyakorlati együttműködésre lenne szükség. Itt a tanácsnak, bizottságnak az lenne a feladata, hogy világos menedzsment tervet alakítson ki, és ezt a tagállamokkal végrehajtassa. Minden polgár jelenleg másképp értelmezi a menekült kérdést, szinte egyénileg. Nincsen közös trend. Jó lenne, hogyha az európai intézmények koherens, szolidáris, hatékony terve Köszönöm szépen. Máriász úrnak adok szót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon fontos a terrorizmus elleni harc. Ez csak akkor lehet sikeres, hogyha az eredendő okot keressük meg. Tehát a radikalizmus ellen kell fölvenni a harcot, illetve meg kell nézni, hogy hogyan lehet megszüntetni a közel-keleten a válságot. Tehát a legmélyebb okokig kell leásni, azokat kell megoldani. Bizonyos kormányok, például Francia ország kormánya katonai, katonai módon is fellép. Kérdés, hogy ezt megfelelően teszi-e. A 80-as évektől kezdve indultak különböző integrációs programok, de ezek nem voltak túl sikeresek. Látható, hogy sokkal inkább a gyűlöletet keltették Európa szerte. A civilizációk közötti harcot nem szabad támogatnunk. Nagyon fontos az, hogy legyen egyfajta koordináció, és mondom, a legmélyebb okokig kell leesni. Köszönöm. Marényu Pintu képviselő következik. Egy perc. Ah. Κύριε Φαρία, θα πάρετε, και εσείς το λόγο. θα πάρετε και εσείς το λόγο. Θα πάρετε και εσείς. Θα μιλήσετε και οι δύο. Είναι η Mind a ketten szót kapnak, ne aggódjanak, mindenki szóhoz jut. Mindenki szóhoz fog jutni, ne aggódjanak. Jó. Először Márinyo Pintu képviselő következik. Köszönöm szépen. A terrorizmus elleni harc a rasszizmus elleni harccal, az idegen gyűlölet elleni harccal, a fanatizmus elleni harccal kezdődik és nagyon fontos, hogy a jogállamiságért és a demokráciáért is, harcoljunk folytonosan. És na- nagyon fontosnak tartom továbbá a mozgás szabadságát, amely minden európaira kell, hogy vonatkozzon. Az az Európa, amiben, a Európa, amiben hiszek, és amiért harcolok, olyan Európa, amely Atén, Aténa gyermeke, Jeruzsálem gyermeke, kulturális épít, építmény Európa. Jeruzsálem három nagy vallásának letéteményese. Századokon keresztül az európaiak sokakat, sokakat üldöztek vallási okokból. Nos, nagyon fontosnak tartom, azt is, hogy történelmi hagyománya van ennek. A zsidók ellen és a muzulmánok ellen is voltak ilyen, el, voltak ilyen fellépések. Tisztelt elnök úr, szerintem a gyűlölet ellen és az előítélet ellen kell fölépni, amely létezik Európában. Köszönöm. Zambászki úr szeretne egy kékkártyás kérdést feltenni, de Zambászki úr már hozzászólt. Kérem, tegye fel, tegye fel a fülhallgatóját, mert nem érti különben, mit mondok. Tehát, azt mondtam az imént, hogy ön már részt vett ebben a vitában, és most egyébként is a spontán hozzászólásoknál tartunk, tehát nem adhatom meg önnek a szót. Kékkártyás kérdésnél sem. Hiszen a spontán hozzászólások lényege, hogy azok is hozzászóljanak, akik Eddig nem kaptak szót. Ez így rendben van? Jó, akkor Tomacsics kolléga következik egy percre. Köszönöm szépen. 2015-ben nagyon sok terrorista cselekményt követett el az iszlám állam és szimpatizánsai. 2016 sem lesz sokkal nyugodtabb év, erről tájékoztatnak minket a titkos szolgálatok. De nem pánikba kell esni, hanem meg kell próbálni felkészülni. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió védje a polgárait, és minél előbb föllépjünk azok ellen, akik a terroristákkal együtt megpróbálnak támadni minket saját területünkkel. Nos, fontosnak tartom azt, hogy a megfelelő hatóságok a tagállamokban konzultáljanak egymással, együttműködjenek, és nem gondolom azt, hogy rosszul definiált kompetenciákkal rendelkező európai szerveknek, szerveken keresztül kéne koordinálniuk. Gyorsan kell tehát föllépni. Remélem, hogy a jövőben a bizottság és a tanács döntése is ebbe az irányba fognak majd hatni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Pária képviselő. Köszönöm szépen. A burkina fázói és törökországi terrortámadások azt mutatják, hogy a terrorista fenyegetettség nő. A helyzetet nehezebbé teszi, hogy globális megoldásra van szükség. A terrorizmus elleni harc az Európai Unió számára nem csak azt jelenti, hogy szorosabban együtt kell működni a biztonság területén, hanem azt is, hogy a finanszírozási források, a pénzügyi források ellen fel kell lépni, és fel kell lépni a radikalizáció ellen, és meg kell védeni azok életét, akik veszélyben forognak. Egy pesmerga katona azt mondta, hogy azok a katonák, akiket Európában kezeltek, ki kellett, hogy fizessék a kezelésüket, annak ellenére, hogy Európáért is harcolnak. Ugyanakkor a terrorizmus elleni harc nem jelentheti azt, hogy feláldozzuk az emberi jogokat, és nem engedhetjük, hogy a menekülteket valamiféle kollaterális veszteségként tekintsük, hiszen ők azok, akik legelsőként szenvedik el a terrorizmus kárait. Ezzel a kecsdiáj végére értünk, mondja az elnök, a spontán felszólalásoknak vége, és Avramopoulos úr kapja meg a szót a bizottság részéről. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Most lehetőségem nyílna arra, hogy görögül beszéljek, hiszen görögül szóltak hozzá a kedves képviselők, de inkább mégis angolra váltok. Nagy érdeklődéssel követtem ezt a vitát érthető módon. Szeretném megköszönni önöknek, hogy támogatják a bizottság erőszítéseit a terrorizmus elleni küzdelemben. Egy olyan témáról van szó, amely senkit sem hagyhat hidegen, senki sem maradhat közömbös a téma iránt. Azt hiszem, hogy itt a teremben a politikai eltökéltségen túlmenően mindannyian úgy érezzük, hogy kötelességünk a terrorizmus elleni küzdelem. Sargentini asszony kérdésére szeretnék reagálni, mert nagyon fontosnak tartom, hogy erre válaszoljak. Noha már az elején a bevezetőben is elmondtam, hogy a terrorista támadások, még azok is, amelyeket nem egy terrorista hálózat szervez, pénzbe kerülnek pénzt kell költeni a felszerelésre, a logisztikára, a hamisított dokumentumokra, okmányokra, és mindenképpen szeretném nyomon követni az így felhasznált pénz útját, hogy ezáltal is megakadályozzuk a terrortámadásokat, illetve segítsük a terrortámadásokkal kapcsolatos nyomozati munkát. Hamarosan újra rá fogunk térni erre a témára, és meg fogjuk azt vitatni itt önökkel. Szeretném még egyszer elmondani, mennyire eltökéltek vagyunk a terrorizmus elleni küzdelemben, és elkötelezettek vagyunk a polgáraink védelme tekintetében. Szerintem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy nagyon sok előrelépés történt abban, hogy az európai biztonságpolitikai menetrendet végrehajtsuk. De természetesen még nem értük el a célunkat. Mindaddig, amíg a terrorista fenyegetettség létezik, addig nem nyugodhatunk meg. A terrorista veszély kézzelfogható, tapintható, és olyan lépéseket kell tennünk, amely kézzelfogható eredményeket hoz a társadalom minden egyes szintjén. Szükségünk van egymásra ahhoz, hogy eredményeket érjünk el. Az európai intézmények, a tagállami kormányok, az önkormányzatok, a bűnüldöző szervek a hírszolg- hírszerző szolgálatok, de a civil társadalom is részt kell, hogy vegyen ebben a munkában. Szeretnék visszautalni arra, amit a legelején mondtam. A tagállamoknak bízniuk kell egymásban. Meg kell osztaniuk egymással az információkat, és nem csak egymással, hanem a Europollal is. Szeretném elmondani azt, hogy én személy szerint nem vagyok elégedett az eddigi együttműködéssel. Sajnos néhány tagállam, sajnálom, hogy ezt így kell megfogalmaznom, de néhány tagállam megtartja magának az információkat, nem hajlandó azokat megosztani. Itt az ideje, hogy ez megváltozzon. A munkánk nem ért ezzel még véget. Az Európai Bizottság meg fogja kétszerezni az erőfeszítéseit ezen a téren 2016 során. konkrét lépéseket tervezünk, különösen ami a terrorizmus finanszírozását illeti. Számítok az önök támogatására ezen a területen. Gyorsan kell haladnunk, gyorsan kell cselekednünk, és hatékonyan. Európai megoldásokra van szükség, hiszen egy közös európai problémával szembesülünk a terrorizmus formájában. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, és még egyszer köszönöm, hogy támogatják az erőfeszítéseinket. Nagyon szépen köszönjük a biztos úrnak. Most pedig a tanács részéről Kunders úr következik, miniszter úr parancsoljon. Thank you very much, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a parlamenti képviselőknek ezt a nagyon izgalmas, érdekveszítő vitát. Először is. A terrorizmus egy nagyon bonyolult jelenség, sokfejű szörnyeteg, nincsenek egyszerű megoldások, válaszok a kihívásra. És éppen ezért értem én a sokféleségét és az érzelmek sokféleségét is, amelyek ebben a teremben most érzékelhetők voltak. Először is gondoljunk az áldozatokra, a túlélőkre, a gyerekekre. Az ő tiszteletük is az diktálja nekünk, hogy aktívak legyünk a terrorista fenyegetés visszaszorításában. De óvnik attól, hogy a terrorizmus jelenségét egyszerű fekete-fehér politikai célok érdekében használjuk föl. Ha nem értjük ezt a komplex jelenséget, nem akarjuk megérteni ezt az ezerfejű medúzát, le akarjuk egyszerűsíteni a dolgot, akkor nem fogunk előrelépni. Együtt kell működnünk a megértésben, a fellépésben, és ez legyen a politikai ö, cél, amit követünk. Még valami. Guanano úr talán volt az, aki azt mondta, hogy mit politikai elitet képviselünk. Én itt a tanácsot képviselem, nem a holland kormányt, és a, ta, a tanács különböző meggyőződésű kormányú országok csatlakozó helye. Ön azt mondja, hogy mi százezereket keresünk, hát ez nincs így. Ön is egy politikai párt tagja, én is egy politikai párt tagja vagyok. Nincs értelme és nem tisztességes úgy beszélni itt bárkivel, hogy azt állítjuk, hogy nem dolgoznak, lógatják a lábukat, tehetetlenek. Ezt elfogadhatatlannak találom. A, a terrorizmusnál sokkal bonyolultabb kihívás. És ha hidegfejűen járunk el, az többet használ nekünk, mint hogyha belelovaljuk magunkat egyszerű érzelmi állapotokba. A terroristák pont ezt akarják, hogy elvesszük az önkontrollunkat, és ne stratégikusan lépjünk föl, hanem félelemből, zsigerből reagáljunk, ennek szembe kell mennünk, ezt én személyesen és a tanács vezetőjeként is képviselem. Igen. Igen is van megelőzés, de van válaszadás is, van együttműködés, és igen, az ISIS-t ellenségnek tekintjük. Csak megpróbálunk okosan fellépni. A tanács tíz nappal ezelőtt Hollandiában egyeztetett, illetve egy általános anti ISIS, ISIS ellenes koalícióról egyeztettünk szélesebb körben. Ahhoz, hogy ez létre jöhessen, ahhoz azonban bíznunk kell egymásban, uram, hozzá kell járulnunk közös dolgokhoz. Miért nem sikerül ez gyakran? Nos, pont az ilyen érzelmi és beszűkült látosmód miatt amit egyesek képviselnek. A múlt heti tanácskozás tanulsága is az volt, hogy igen, a hírszerzés, a, a rendőri szervek, a civil szervek közös fellépésével lehet csak bármit is elérni, nem egymásra mutogatással. Társadalmunk ellenálló, társadalmaink ellenálló képesek, vannak közös értékeink, és ezekben sokan valóban hisznek térjünk hozzájuk vissza, és ha elvi alapon járunk el, akkor erősebbek leszünk. A végrehajtásban van a probléma, ezzel egyetértek. A tanács azon dolgozik, hogy a végrehajtás javuljon, különböző formációkban erősítjük az együttműködést a tagállamok között. Egyébként a parlament és a tanács tavaly decemberben megállapodott az utasadatok kezeléséről a Libe bizottsággal összhangban a tanácsnak is az a véleménye, hogy ennek a kérdésnek a most már jobb kezelése hatékonyabbá teszi majd a gyanúsított személyekkel szembeni eljárást, anélkül, hogy mindenkit állandóan megfigyelés alatt kéne tartani. A szervezet bűnözés és a terrorizmus gyakran kéz a kézben járnak. A terrorista szervezetek pénzüket gyakran drogkereskedelemből szerzik, és egyéb illegális tranzakciókkal. Tehát megpróbáljuk azokat azonosítani, akik nincsenek előtérben, de nagyon is hozzájárulnak a szervezett bűncselekményekkel a terrorizmus terjedéséhez. Tehát köszönöm, hogy a PNR adatok ügyét ügyében előre tudtunk lépni a parlament segítségével. Schulz elnök úrral is megállapítottuk, hogy ez egy nagy előrelépés. A továbbiakban is járjunk el úgy, hogy intézményeink együttműködve gyorsan, hatékonyan döntenek ilyen kérdésekben. A tanácsa maga részéről mindent meg fog tenni, hogy ö, ezek az együttműködési ö, csatornák beinduljanak, megerősödjenek. És ehhez a mi két intézményünk szoros együttműködésére is szükség van, hogy ez működjön. Úgyhogy ha most ezt a mai témát megbeszéltük, akkor jön a fellépések periódusa, nem fogunk meghátrálni a konkrét lépésektől nem az az egyetlen vagy fő kérdés, hogy az együttműködés kötelező vagy önkéntes. Vannak tagállami kompetenciák, amelyek miatt nem lehet európai hírszerző szolgálatot létrehozni, ez tagállami hatáskör. Ezt be kell látnunk, hogy bizonyos határai vannak a titkosszolgálati együttműködésnek. mindig az egyensúlyon múlik minden. Tehát ha valaki kiragad egy témát, hogy most a, a Korán a bűnös mindenért, vagy az adatok ö, ö, megosztása, vagy nem megosztása, lehet ezt csinálni, de ezzel nem oldjuk meg a problémát. A tanácsnak az a felelőssége, hogy átfogó, komplex megoldásokon gondolkodjon, ö, sok szempontúan az értékeink, a jogállamiság, és az emberi jogok teljes körű figyelembevétele mellett és érdekében. Mit jelent ez? Lebontva, igen, megelőzést is. Ez nem soft politikai terület, nem puha politikai terület, ez keménységet, határozottságot igényel, a hatékony védelem és önvédelem a radikalizáció teljes láncolatát végigköveti és tanulmányozza. Tisztán a határok védelme nem oldja meg a problémát. Lezárhatjuk a határainkat, attól még lesznek közöttünk emberek, akik terrorista cselekményeket akarnak elkövetni, akik már régóta itt élnek. Tehát együttműködés, együttműködés, együttműködés a hírszerzésben, az észak-afrikai országokkal, és így tovább. Az időterve az együttműködés stratégiánknak, és gyakran egyeztetünk erről, ambiciózus. Mi is látjuk, hogy gyors fellépésre van szükség. A nemzeti parlamentekkel is konzultálunk. Ha nem egyes embercsoportokat, hanem a terrorizmus tekintjük az ellenségnek, akkor ö, például bizalommal egymás iránt le kell fogni azokat az embereket, akik szabadon ö, járkálnak Európában ilyen célokkal a fejükben. Köszönöm szépen. És is itt Köszönöm. Ezzel lezárjuk a vitát. Kérjük, térjünk rá a következő napirendi pontra, a szobeli választ igénylő kérdés. A kereskedelmi megalapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése Ausztráliával és Új-Zélanddal. Lange úr következik, a szobeli kérdés szerzője. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, tisztelt biztos úr!